erről a témáról. A jegyzőkönyvet a következő ülés alkalmával kapják meg a kollégák, hogyha nincs senkinek ellenvetése, akkor továbbítom a